Tehát a szóbeli magyarázatok következnek először is eh, a Madurel jelentéshez. Hennen úré a szó. Szia, Kollege Hennen hier. Nincs itt Hennen kolléga? Öné a szó. Köszönöm. A férfiak és nők közötti egyenlőség eh, nagyon jó példája volt az aktivitásnak az igazságszolgáltatás terén, mert a bíróság igen gaz, drágán és részletesen értelmezte. A római szerződést egyértelműen fogalmaz, ugyanazért a munkáért ugyanaz a fizetés jár mindenkinek. De a definíció kibővült idővel. Először ugye az fizetett szabadság, a nyugdíj is bekerült ide, és ugye a munkadónak föl kell értékelni azt, hogy most akkor mi az értéke annak a munkának, is megfelelően jelentkező. Nem az egyenjogúsághoz akarnék hozzászólni, hanem ahhoz, hogy a tagállamok aláírtak egy szerződést, és aztán a bíróságot olyan bírók értelmezik, akik nyilván nem azt az értelmezést adják neki, amit kellett volna. Népszavazást kellene szervezni ebben a témában. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur Anan. Köszönöm szépen, Annan úr, Kleisz úr, egy percben ugyanabban a témában szól. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik kan mij niet... Elnök úr, nem fejezik ki a véleményemet a Madurell jelentés. Nem azért, mint hogyha ellene lennének a férfiak és nők közötti egyelő bánásmód elvének, éppen ellenkezőleg természetesen. Ennek a jelentésnek egy más problémája van. És ez valamennyi politikailag korrekt jelentés közös problémája itt az Európai Parlamentben. Hiszen a, bizo- a bizonyítás kötelezettsége minden jogállamban alapvető elem. Tehát az ártatlanság vélelme ö, alapvető, nem pedig ennek ellentéte. A vállalatok kötelessége lenne, hogy évente egy vállalati tervet nyújtsanak be, mely az egyenlő bánásmóddal foglalkozik. Ez jelentős terheket jelent, jelentős kiegészítő terheket és felesleges adminisztrációt. Csupán azért, hogy olyan elveket érvényesítsünk, amelyeket mindenki elfogad, a gyakorlatban azonban nem könnyű ezeket megvalósítani. Hogyan lehet egy vállalatot minden évben arra kötelezni, hogy ugyanolyan létszámban vegyen fel nőket és férfiakat? Köszönöm szépen. A közel-keleti helyzet Gáza következik. Többen szeretnének hozzászólni. Öger úr, a szó egy percben először is. Monsieur Eger, Öger úr. Je ne le vois pas à sa place, donc nous passons Madame André. Nem látom a helyén, úgyhogy Andrikéné asszonyi a szó egy percben. Köszönöm szépen. Én az állásfoglalás mellett szavaztam a gázai helyzettel kapcsolatban, mert a litván állampolgárok vonatkozásában hasonló a helyzet. A legfontosabb a tűzszüneti megállapodás. A tegnapi ö, statisztikák a médiában ö, ezer halottról és nagyon sok sebesült gyermekről számolnak be. Mint az Emberi Jogi Bizottság tagja, nagyon fontosnak tartom a humanitárius helyzetet és az emberi jogok megsértésének problémáját. Nem szabad akadályozni a humanitárius segítséget, és nevezetesen azt, hogy a polgári lakossághoz ez eljusson. Üdvözlöm ezt az állásfoglalást a parlamentben, nagy szükség volt rá. A parlamentnek nem szabad csendben maradni, amikor emberek halnak meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, meg Guinness asszonyé a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a gázai állásfoglalást üdvözölni még egy kicsit talán nem olyan biztos, mert még mindig halljuk a bombákat és a rakétákat, és nagyon sok gyerek és asszony hal meg. Talán ma további lépés történik a régióban a tűzszünet felé, ennek nagyon örülnénk. Ezért támogatjuk Egyiptom erőfeszítéseit, hogy segítsen a tűzszünet ki, megtárgyalásában. A Hamászra nagyobb gyakor- hatást kívánnak gyakorolni. De azt hiszem az Egyesült Államoknak volna a legnagyobb hatása. Remélem, hogy ez az állásfoglalás, amelyet a, tám- a nagy többségben támogatott a parlament ma, további nyomást gyakorol majd a tűzszünet kialakítása és a tartós béke felé a régióban. Köszönöm szépen, elnök. Enen úr, öné a szó egy percben. Elnök úr, először is nagy örömmel láttam, hogy nem történt semmi azok ellen, akik a szavazás alatt azokat a plakátokat tartották fel a palesztin zászlóval együtt, hogy állítsák le háborút Gázában nem tudom, hogy elfogadjuk-e megfelelően ezeket a jelzéseket. Mint mindenki más itt is, engem is borzalommal tölt el az, ami a közelkedben történik. A jó akaratú emberek a vesztesei ennek az egész régióban. A gázai családok, akik békésen kívánják felnevelni a gyerekeiket, és akiket egyszerűen borzalommal töltenek el ezek az események Remélhetőleg majd nem lesznek ilyen események a jövőben. A jelenlegi helyzetben azonban senki nem akar ilyen hangokat hallani. Azt szeretném elmondani, hogy nem igazán értem az állásfoglalást az arányossággal kapcsolatban. Nem igazán értem, hogy ez mit jelent. Az izraeli kormány kritikusai örülnének inkább, hogyha hasonló számú lenne a rakéták száma, amelyet az ő településeik felé irányítanak? Köszönöm, Hanen úr. Posselt úr. Elnök úr, köszönöm a cseh külügyminiszternek, Schwarzenberg úrnak és Ferrero Wallner biztos asszonynak, hogy tegnap jelen voltak vitánk során, és a mai majdnem egyhangú szavazást is köszönettel illetem. Azt hiszem, hogy az EU sokkal egységesebb, mint ahogy azt kijelentjük, és hogyha meg akarjuk őrizni ezt az egységességet, akkor el is életünk valamit a közel-keleten. Éppen ezért azt hiszem, hogy ezt az irányt kell folytatnunk. Az elemek világosak. Igent mondunk Izrael állam felnállási jogához, nemet a vérontásra, a Hamas kilövésére és nemet mondunk, valamint a terrorista rendszerére, és van valami, ami nagyon lényeges, tárgyalásokra van szükség a vitatott pontokkal kapcsolatban, beleértve a települések problémáját, amely a probléma magját képezi, valamint a Hamas elfogadhatatlan terror támadásaival is foglalkoznunk kell. Ezek az alapvető elemek, és azt hiszem, hogy feladatunk EU-ként az, hogy energikusan és határozottan vigyük előre a dolgokat, ahelyett, hogy újra ö, vitaklubbá válnánk, ahogyan ez az elmúlt években történt a közelkelti politikával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Végül Takula úr a szó ugyanebben a témában parancsoljon. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Elnök úr, köszönöm. Úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül és az Európai Parlamentben mindenki békét szeretne látni ebben a régióban és fegyverszünetet. Ehhez azonban arra kell törekednünk, hogy a helyzet, olyan helyzet alakuljon ki, amelyben a Hamas is leteszi a fegyvereket. Ezt erőteljesebben lehetett volna megfogalmazni az állásfoglalásban, de tudom, hogy itt a különböző frakciók kompromisszumaként jött létre a szöveg. Objektívnek kell lennünk európaiként, és minden körülmények között az emberi jogok, a demokrácia védelme mellett kell sikraszálnunk, elítélve a terrorizmust. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra is, hogy az egész egy terrorista támadás következtében alakult ki, elnök úr. Yeah, Mr. President, dear colleagues. Köszönöm, kedves elnök úr, kedves kollégák! Örülök, hogy a parlament elfogadta ezt az állásfoglalást, mégpedig ilyen döntő többséggel nem volt ellenszavazat. Én és mi ö, támogattuk ezt az állásfoglalást, mert úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek egyértelmű állásfoglalást kell kialakítani ahhoz, hogy közös ö, pontot ö, alakítsunk ki annak ellenére, hogy elfogadtuk ezt az állásfoglalást, azért nem felel meg teljes mértékben a szocialisták elképzelésének. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az, a szocialisták fel vannak háborodva az erőszak miatt a gázajövőbölben, az izraeli hadsereg túlzott reagálása miatt, hiszen rengeteg az áldozat, a legtöbbjük polgári személy és nagyon sok gyermek. További civil áldozatokat számlált a legutóbbi támadás. A nemzetközi humanitárius törvények, az béke megállapodások segíteniük, fontosak abban, hogy segítsenek a béke kialakításában. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Madame Luli. Köszönöm szépen. Lulinga asszony szeretett volna hozzászólni. Parancsolj. Lulinga asszony, elnézést, egy pillanat. A Madurel jelentéshez akart ügyrendi kérdésben szólni. Azt javaslom önnek, hogy ö, szavazat magyarázatot ö, eszközöljön. Köszönöm, elnök úr! Csak szeretnék helyre tenni valamit, mert egy szóbeli szavazat magyarázat során az egyik kollega <coughs> részéről elhangzottak olyan dolgok, hogy az állásfoglalásban olyan dolgok vannak, amelyek nem pontosak. Nincs kötelezettség a munkaadók részéről, hogy terveket készítsenek. Minden kötelezettséget visszavontunk a jelentésből, és, az ember, és a Női Jogi Bizottság ezt így fogadta el. Közös állásfoglalást adtunk be, és remélem, hogy a kollégák nem ellenzik azt a tényt, hogy azt kérjük, illetve hangsúlyozzuk, hogy szociális dialógust kell a különböző szociális partnerek között elősegíteni, hogy nem ellenzik, hogy a tagállamokat arra kérjük, hogy ösztönözzék a munkaadókat arra, hogy információval lássák el rendszeresen a munkavállalókat az egyenjogúságról, és nem ellenzi az se, hogy a tagállamokat arra szólítjuk fel, hogy a munkaadókat arra szólítjuk fel, hogy rendszeres információt szolgáltassanak. Tehát minden kritikai jellegű pont ki lett hagyva az elfogadott állásfoglalásból. Erre szerettem volna rá irányítani a figyelmet. Köszönöm, köszönöm, nagyon világos volt a szavazat magyarázat. Most következik a Fehér Oroszországgal kapcsolatos állásfoglalás indítvány két hozzászóló van. Én az állásfoglalás mellett szavaztam, elnök úr, a Fejr Oroszországi stratégiával kapcsolatosan, ugyanis ez az anyag szerintem nagyon jól tükrözi azokat a változásokat, amelyek az elmúlt fél év során történtek az országban, és ezt mindenféleképpen méltányolni kell. Ezek az első jelek azonban nem jelentik, hogy valóban pozitív áttörés szemtanúi lehetnénk eh, Fehér Oroszországban. De üdvözölnünk kell minden pozitív változás, például bebörtönzöttek szabad eh, bocsátását, eh, pozitív lépések történtek a szabad sajtó irányában. Ezek mind pozitív jelek, és azon meggyőződésemnek szeretnék hangot adni, hogy egy EP delegációt küldjünk Fehér Oroszországba, ez egyébként az állásfoglalásban is szerepel. Elérkezik az ideje annak, hogy Fehér Oroszország is élvezhesse az új szomszédsági politika előnyeit. Köszönöm szépen, Fiori úr! A votato kont... Elnök úr! Az állásfoglalás ellen szavaztam, noha voltak megbecsülendő, kiegyensúlyozott elemek benne. Úgy gondolom, hogy nincsenek olyan okok, amik miatt fenn kellene tartani a szankciók rendszerét fel Oroszországgal szemben. A gazdasági, politikai és vallásszabadságot tekintve ez egy olyan ország, amely szinte teljes mértékben követte azon szabadsági elveket, amelyekben hiszünk. Azt hiszem, hogy ehelyett valós kapcsolatokat kellene kiépíteni Fehér Oroszországgal annak érdekében, hogy integráljuk, mégpedig teljes mértékben ezt az országot Európába, különösen ebben az időszakban, amikor kötelességünk az is, hogy Oroszországgal fejleszünk kapcsolatainkat. Fehér Oroszország jó hidat képezhet Európa és Oroszország között, és azt hiszem, hogy ahelyett, hogy szankciókkal fenyegetnénk, egy gyümölcsöző kapcsolatot kellene képíteni ezzel az országgal. Köszönöm. Köszönöm. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor lezárom az ülést. 15 órakor folytatjuk a viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és lezárom az ülést.